Good morning, colleagues. Good morning, everybody. Welcome to the guests. Jó napot kívánok, kedves kollégák! Mindenkit köszöntünk, köszönjük a, köszöntjük a meghívott vendégeket is, és ezzel megnyitom a Regi Szakbizottság ülésének második szakaszát. Ma délelőtt eszmecserét fogunk folytatni a lett elnökséggel, prioritásokról fogunk beszélni, a mi szakbizottságunk területével kapcsolatban. Tegnap a biztossal, Krecu asszonynal is eszmét cseréltünk. Számunkra nagyon fontos a kohéziós politika, annak érdekében, hogy a szociális és gazdasági különbségeket csökkentsük az EU-ban, és hozzájáruljunk a gazdasági növekedéshez és a munkahelyteremtéshez. Tehát a mi szakbizottságunk feladata az az, hogy az alapfeltételeket megteremtsük az új programozási időszak beindításához. Az elnökség oda figyel különösképpen a 2020-as ágenda területi aspektusaira, a kis és közepes méretű városok kérdésére, illetve a makroregionális stratégiákra. Nagyon örülök annak, hogy hogyan gondoljuk maximalizálni a koherenciát és a konzisztenciát az Európai Stratégiai Beruházási Program tekintetében, illetve ennek az összehangolását a már meglévő kohéziós politikai eszközökkel, amelyek a munkahelyteremtést, illetve a gazdasági növekedés serkentését szolgálják. Először szeretném a minisztert megkérni arra, hogy bevezető tartsa meg, és aztán megadjuk a szót a szakbizottság tagjainak, hogy kérdéseket tehessenek fel. Először természetesen a koordinátorok következnek. Nagyon örülök annak, hogy megadhatom a szót a pénzügyminiszternek, az Európai Unió letelnökségének nevében, Lianis Reeves úrnak. Öni a szó. Godātā priekšsādātājs kundze, godātā Elnök asszony, tisztelt képviselők, hölgyeim és uraim! Először is köszönetet szeretnék mondani. Csodálatos volt a tegnapi fogadás, amelyet elnök asszony szervezett, és lehetőségem volt arra, hogy a szakbizottság több tagjával is találkozzam. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy ma itt lehetek, és bemutathatom a letelnökség prioritásait. Az elnökség időszakára vonatkozóan, és nagyon örülök annak, hogy a kohéziós politikáról is beszélhetünk, hiszen ez az egyik legfontosabb EU szakpolitikai terület a növekedés és munkahelyteremtés szempontjából. A lett függetlenség 25. évfordulója lesz idén, amikor a szovjet totalitárius rendszertől megszabadultunk, és több éve telt el azóta is, hogy az Európai Unió, illetve egy év, hogy az Eurozóna tagja vagyunk. Az EU tanács posztja nem csak, hogy nagy megtiszteltetés ennek tükrében, hanem felelősség is. Az elnökség során Folytatjuk az eddigi politikai kurzust, és a gazdasági válságból való kilábalást segítjük. Konkrét eredményeket szeretnénk elérni, olyanokat, amely az állampolgárok napi életében érezhető. Az elmúlt év során nagyon sokat dolgoztak az Európai Uniós intézmények, annak érdekében, hogy megfogalmazzák az új intézményes eh, ciklus prioritásait, ami az Európai Tanács stratégiai programjában szerepel a politikai európai politikai útmutatókban Juncker elnök által kiadott dokumentumon, illetve a 2015-ig tartó Európai Bizottsági Programban. A lett elnökség három prioritást határozott meg, versenyképes EU, digitális EU és a globális szinten angazsált Európai Unió. A kohéziós politikai kérdéke, kérdések az elnökség versenyképes Európai Uniós pillérébe tartoznak. Ez kapcsolódik az új bizottság jövőképével, a 2015-ig tartó programmal, amely a a növekedés erősítését szolgálja. A versenyképesség erősítése és gazdasági növekedés támogatása együtt jár. A strukturális reformok, amelyeket a tagállamok eddig megvalósítottak és eh, terveznek, fiskális eh, átalakítások szintén részét képezik a jövő évi programoknak, a növekedés és munkahelyteremtés a következő generációk számára ugyanígy. Kulcsfontosságú szerepet játszanak a, ebben a kohéziós intézkedések. Itt is három elemre összpontosítunk. A prioritások részletes meghatározását megelőzően, ha megengedik, elmondanám saját tapasztalatainkat. A kohéziós politika jelentős mértékben hozzájárult Lettország fejlődéséhez. Az előfeltételét képezte annak, hogy sikeresen vegyünk részt a belső piacon, és az eurózónához való csatlakozást is lehetővé tette. 2004-ben csatlakoztunk az Európai Unióhoz, és akkor az egyfőre eső bruttó nemzeti termék az EU átlagának csak 40%-a volt, de 13-ra már 67%-ot tett ki. Ez azt jelenti, hogy a válsággal együtt az elmúlt tíz évben Letország jelentős mértékben felzárkózott, egy 20%-kal közelebb került az EU átlagához. az egyfőre első GDP területén, ami óriási eredmény. Az EU alapok társfinanszírozása döntő szerepet játszott ebben. Nagyon örülök annak, hogy ez a fejlődés mind a három balti államban és a legtöbb új tagállamban egyaránt érezhető. A válság súlyosan, rendkívül súlyosan érintette országomat. A bruttó nemzeti termék 25%-kal csökkent. Ennek tükrében az EU alapok ráfordításai az életben maradást jelentették a gazdaságnak. A kormány prioritása az volt, hogy biztosítsa az EU alapok beruházási programjainak megvalósítását. Vállalati intézkedéseket hoztak, amely az új kihívásokra reagált. Az EU szociális alapok programja elfogadásra került annak érdekében, hogy pont azokat az állam, állampolgárokat védjük, akik a legjobban sérültek a válság során. Az alapok az állami beruházások 70%-át biztosították. Tegnap véleménycserét folytattunk a, az alapok fejlődéséről, az iszkráról, arról, hogy eh, Bulgáriában az arányok hasonlóak, ott is 73% a felhasználás. A fenntartható növekedés útjára 11-ben tértünk vissza a fiskális politika és a hatékony beruházások miatt, amelyet az EU alapokkal támogattak. Ezzel sikerült az exportorientált gazdaságunk újjászületését biztosítani. Az elmúlt évtizedben a kohéziós politika beruházások éves hatása a GDP növekedésre Lettországban volt a legmagasabb, 10,8 százalék között, körül. A kohéziós politika számunkra mindig beruházási, nem pedig elosztási politika volt. Már az előző időszakban sikeresen megoldottunk több strukturális problémát oktatás, közlekedés, környezetvédelem, foglalkoztatás és egyéb területeken. Az EU alapok jelentős részét képezik az összberuházásoknak országomban, az állami beruházásoknak. Pontosan ez az az intézkedés csomag, amire a kormány rendkívüli mértékben figyel partnereivel és a lakossággal együtt. Persze kihívások előtt is vagyunk a felzárkózás útján. Az alacsony termelékenységi szint problematikus, az innováció, magas munkanélküliség és a szegénység. Ezek azok az elemek, amelyek tehát az Európai beruházási és Strukturális Alapok segítségével a 2014-2020-as programidőszakban szeretnénk megoldani. Mindent megteszek azért, hogy az előző kormányok munkáját folytassam, és biztosítsam, hogy a kohéziós politika továbbra is hatékony beruházási politikaként fungáljon Lettországban. Az elnökséget Az új megreformált kohéziós politika ciklusának 2014-2020 elején vesszük át, az európai régió még mindig jelentős gazdasági kihívásokkal szembesül. Alacsony növekedés, magas munkanélküliség, és alacsony a beruházások szintje. A megreformált kohéziós politika jelentős eszköz a tagállamok és régiók kezében arra, hogy sikeresen küzdjék le a kihívásokat. Pozitív eredmény a, az a munka, amelyben a bizottság és a tagállamok az akcióprogramokat felgyorsították az elmúlt év második felében, mégis a külön programok jelentős részét még nem sikerült jóváhagyni. Decemberben a tanács támogatta Juncker úr beruházási tervét, amelynek alapján egy új európai stratégiai beruházási alapot hoznak létre a bizottság közleményében ki akarja terjeszteni a kohéziós politikai programokban a pénzügyi eszközök alkalmazását annak érdekében, hogy az európai stratégiai és beruházási alapok hatékonysága növekedjen. Tavalyi év végén a a 2013-as időszak finanszírozásával kapcsolatban néhány ország szerepét kiemelték. A bizottság a tagállamokkal együtt a 2007-13-as időszak felhasználási arányát a lehető legnagyobb mértékben igyekezett támogatni. A 2014 második szemeszterre idején a bizottság közvitát szervezett az EU városi politikájáról, annak érdekében, hogy ennek az intézkedés csomagnak a többletértékét, tartalmát terjeszték, megtárgyalják. Ennek alapján és az olasz elnökség eredményei alapján mi folytatjuk ezeket a munkafolyamatokat a tanácsban. Az egyik prioritásunk az elnökség idején, hogy megállapodásra jussunk a több éves költségvetési keretről és a 2015-ös költségvetésről. A módosításokra azért van szükség, hogy a meglévő programokat jóvá lehessen hagyni 2020-ig és hogy az új kohéziós politika lehetőségeit kiaknáljuk. A leternökség támog- támaszkodik a parlament együttműködésére és támogatására e dokumentumoknál. A leternökség egyik prioritása az európai beruházási terv ösztönzése, amit a tanács jelentős mértékben támogat, és most tárgyalja a decemberi eh, tanácsi következtetéseket az Európai Stratégiai Befektetési Alapokról. Ez segíti az új programok végrehajtását. Biztosítani szeretnénk az időszak elején már a megfelelő felhasználást, hiszen így lehet az alapok megfelelő lehívásával, felhasználásával 2015 eh, végéig a legoptimálisabb eredményeket elérni. Ezen kívül a kapacitás növekedésekről, képességek erősítéséről is beszéltünk, hiszen a megreformált intézkedéseknél ez vezet majd konkrét eredményekre. Európa és az adófizetők eredményeket várnak az új megreformált intézkedésekről. Ezeket pedig csak akkor tudjuk prezentálni, hogyha gyakorlati alapokat biztosítunk a végrehajtáshoz. Segíteni akarjuk az európai beruházási tervet is, amelyet a tanács már elfogadott. Nagyon fontos tudni és megjegyezni, hogy a tanács decemberi következtetéseinek megfelelően ez az alap a meglévő EU programok kiegészítője. Hiszek abban, hogy ezek az alapok olyan eszközök, amelyek megfelelő forrásokat biztosítanak, már most, segítik a növekedést és munkahelyteremtést. A stratégiai beruházási alap egy esély, lehetőség arra, hogy a beruházási környezetet koordinált és átfogó formában támogassuk. A lett elnökség folytatja ezt a munkát a, az olasz elnökség tanácsi következtetéseinek megfelelően. Ezek a következtetések felkérik a tagállamokat, hogy dolgozzanak ki az éves ajánlásoknak megfelelően saját programokat, és éljenek a pénzügyi eszközök kínálta lehetőségekkel. Terveztük már júniusban, eh, bocsánat, terveztük a kohéziós miniszterek júniusi találkozását erre az, a témára. Köszönöm. Papildus sadarbībā ar Eiropas un Az Európai Bizottsággal együttműködve és a Regionális Tanulmány, eh, Tanulmányok Szövetségével együtt egy eh, politikai, szakpolitikai konferenciát fogunk eh, a 2014-2020-as kohéziós politika témájában rendezni. A konferencia célja, hogy vitát, véleménycserét indítsunk el kutatók, szakértők és a végrehajtás szereplői között. Fontos, a bizonyíték alapú intézkedés csomag létrehozása. Kedves kollégák, a megreformált kohéziós politika nem csak a, az Európa 2020-as stratégiának célkitűzésének elérését segíti, hanem a területi kohézió erősítésének fontos eszköze is. E területen a lett elnökség külön figyelmet fordít az EU városfejlesztési programjának, az ERA programnak a megvalósítására. Ennek lehetséges tartalmára, formájára, fogunk központosítani, és folytatjuk az olasz elnöksége területen indított programját, munkáját. A városfejlesztési program olyan intézkedéseket tart, amely nagyvárosok és városok fognak élvezni. Remélem, hogy a városi dimenzióval kapcsolatos elképzeléseinket a parlament is támogatja, és az erre vonatkozó program vitájában is részt vesz. Az elnökség a KKV-k, bocsánat, a kis és közepes városok bevonását is tervezi. Ez egy olyan kérdés, egy, amit egyelőre még nem annyira hangsúlyoztunk. Szeretnénk a, ezt informális kormányközi szinten megtárgyalni. A legfontosabb eseményt június 10-ére tervezők, a városi és vidékfejlesztési miniszterek informális találkozója lesz ez. Reméljük, hogy meg tudjuk beszélni a kihívásokat, lehetőségeket és a kis és közepes méretű városok fejlesztésének módozatait az EU városfejlesztési programjának keretében. A globális városfejlesztési programot is figyelembe vesszük, amelyet az elfogadását követően 2016-ban három konferenciával fogjuk kibontani. A luxemburgi elnökséggel együttműködve tervezzük ezeket a programokat. Kedves elnökasszony, tisztelt képviselők! Az Európai Parlament és különösen a Regi Szakbizottság jelentős mértékben járult hozzá az új kohéziós politika kialakításához a 2014-20-as időszakra. Annak érdekében, hogy ez valódi Európai Uniós beruházási politika legyen, amely eredményeket hoz és célba ér. Bízom abban, hogy az Európai Parlament továbbra is hozzájárulásával biztosítja a politika sikeres végrehajtását a régiókban, és kézzelfogható előnyöket hoz majd a program az állampolgárok számára az Európai Parlament együttműködési kódexére és a Regi Szakbizottsággal való együttműködésre számítok a letelnökség idején, és ezzel megköszönöm a figyelmüket, igyekszem kérdéseikre válaszolni, amelyek az elnökségi programmal kapcsolatok, és remélem, hogy valóban nyílt eszmecserét indíthatunk el. Köszönöm. Thank you, minister. Thank you. Köszönjük szépen a miniszter úrnak, köszönjük ezt a részletes bevezetőt. Most pedig várjuk a kérdéseket a közönség soraiból. A koordinátorokkal kezdjük a kört. Van Nistelrooy úr az első, parancsoljon. Eh, Köszönöm szépen, elnök úr. Hollandul szeretnék beszélni. Úgy gondolom, hogy eh, nagyon jó irányban eh, gondolkoznak Európa és az állampolgárok, városok és régiók érdekében. Ez látható eredményeket kell, hogy hozzon, de van ezzel kapcsolatban néhány kérdésem. Jelezte, hogy az olasz elnökség eredményeit tovább szeretnék vinni. Egy fél év az fél év, nem több, éppen ezért nagyon fontos, hogy a trojka együttműködjön. Az olasz elnökség következtetéseivel kapcsolatban azt lehetne gondolni, hogy, hogy a következő lett elnökség, tehát az olaszok fel, felkérték a, a lett elnökséget, hogy folytassák az olasz gyakorlatokat, és rendszeresen vitassák meg a regionális politikát az informális tanácsülésen, ugye a e területen nincsen formális, és hogy a következtetéseket vigyék át az általános tanácsba. Nagyon fontos ez, hogy az olaszok egyrészt a, a következtetésekben, másrészt a kohéziós jelentésbe is bevették ezt, és hogy az elmúlt szemeszterben a a regionális irányítás első vitáját is elindították az EU 2020 keretében. Ez a téma fontos, hogy az általános ügyek tanácsa elé kerüljön. Ez egy nagyon jó módszer. Megnéz, elolvastam a programot, és azt láttam, hogy a, az utolsó héten, amikor fogják a minisztereket összehívni, és nem igazán látom ennek az értelmét, úgyhogy szeretnék erre vonatkozó választ kapni a második. A prioritásokról szeretnék, a miniszterek konferenciáján megtárgyalt prioritásokról szeretnék részleteseken hallani az elnökség, tehát a kohézió területén mely témákat kíván a tanácson belül megtárgyalni az olasz elnökség elkezdte valóban azt a munkát, ami a Juncker beruházási tervére épül. Ez egy nagyon fontos kérdés. Nem csak, hogy örvendezzünk felette, nem csak azért fontos, hanem azért, mert pontosan meghatározza a beruházási módozatokat. A beruházási terv 60 milliárd euróról szól, tehát meg kell határozni, hogy a tagállamok mit, mit csináljanak, de kockázatokat is jelent ez a terv, úgyhogy erre vonatkozóan nagyon fontos, hogy a kohéziós tanács ez, ennek e, tudatában legyen, és megfelelően tisztázza, pontosan meghatározza a prioritásokat és az álláspontját. A kérdésem tehát az, hogy tartalmi értelemben mik a prioritások, amelyeket a miniszterek konferenciájának előterjesztenek, és az elnökség idején hogyan kívánja a szakbizottságunkat aktívan bevonni ebbe a munkába, valamint a politikai csoportokat. Hadd mondjam még el, hogy megjegyzések is elhangzottak a makrorégiókkal kapcsolatban, nagyon fontosnak tartja ezt az a benyomásom. Szeretném, ha elmondaná, hogy milyen irányban gondolja a makrorégiók fejlesztését, erősítését. Az sem jó persze, hogyha Európát makrorégiókra fogjuk felosztani. Persze előkészítése fontos, de a, a bővítés, kiterjesztés kapcsán most nincsen semmiféle új terv bejelentve, tehát a, a bővítés nem lesz. A makrorégiókat ennek kapcsán szeretném kérdezni. Köszönöm szépen, és válaszát várom. Thank you. Thank you. Köszönjük szépen. Köszönjük Van úrnak. Krél asszony következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt miniszter úr, nagy érdeklődéssel hallgattam a bevezetőjét. és nagyon felkeltette az érdeklődésemet az is, hogy azt mondta, hogy a kohéziós politika nem csak az ön hazája, hanem az Európai Unió egésze számára rendkívül fontos. Úgy gondolom, minden bizony a saját tapasztalatából is az derült ki, hogy a kohéziós politika az egyik legjobb beruházási lehetőség Európában. Ezért azt szeretném kérni, hogy amikor nekilátnak a Juncker beruházási, Juncker-féle beruházási csomag végrehajtásának, akkor figyeljenek oda arra, hogy ezt megfelelően összekapcsolják a kohéziós politikával. Egyetértek Van Nistelrooy kollégával abban, hogy egy megfelelő kohéziós politikával foglalkozó tanácsi formációra is szükség lenne. Az olasz soros elnökség neki látott ennek a munkának, ezt nagyon hasznosnak tartom, a parlament már sok éve egy külön tanácsi formációt kér a kohéziós politikával kapcsolatosan. Eddig nem voltunk sikeresek ezen a téren, ezért az olasz soros elnökséget nagymértékben támogattuk, amikor elkezdte előrevinni ezt az ügyet. Reménykedem, és remélem a frakcióm is egész és csatlakozik ehhez a kéréshez, hogy önök ezt folytatni fogják. Ez ugyanis lehetőséget biztosítana arra, hogy a Juncker-féle beruházási programot összekapcsoljuk a kohéziós politikával, ami ugye észszerű volna. Összességében azt tudom mondani, hogy a, az európai beruházások ö, számára a friss források előteremtése nagyon fontos, de a tagállamok egyelőre nem lépnek fel olyan intenzíven, mint ahogyan azt szerettük volna. Beszélt a város politikáról, a városfejlesztésről az Európai Bizottság szintén napirendjére tűzte ezt a munkaprogramja keretében. Tekintettel arra, hogy az Európai Unió jelen pillanatban milyen helyzetben van, nagyon fontosnak tartom, hogy ezt folytassuk, ezt a munkát. Szeretném megkérdezni, hogy van-e valamiféle konkrét elképzelése arra vonatkozóan, hogy az elnökségük alatt mit kívánnak tenni ezen a téren. A Lipcsei karta is már néhány éve készült, Tekintettel arra, hogy gazdasági válságban vagyunk, illetve, hogy vannak bizonyos társadalmi feszültségek is, ezen tények tükrében tehát azt hiszem a városfejlesztési politikának szüksége lenne egyfajta új inputra. Mit terveznek annak érdekében, hogy ezt az ügyet előbbre vigyék? Köszönöm. Köszönjük. Nem látom, hogy az ECR részéről bárki is szót kért volna, úgyhogy Jakov Csics úr következik, parancsoljon. E, Jó reggelt kívánok! Szeretném megköszönni a miniszter úrnak, hogy itt van ma, és köszönöm szépen a bevezetőjét is. Az előttem szólókhoz hasonlóan én is azt gondolom, teljesen világos, hogy a szakbizottságunk szempontjából a kohéziós politika a legfontosabb terület. Köszönöm szépen, hogy a lett soros elnökség tovább kívánja folytatni ezt a megközelítést, ezt megerősíti az ön saját tapasztalata is, és ahogy ön is mondta, sok Európai Uniós tagállam sokkal nehezebb helyzetbe került volna, hogyha nem létezne az európai kohéziós politika sokkal súlyosabb lenne, lett volna a helyzetük az elmúlt tíz év során. Világosan látszik, hogy a Juncker-féle beruházási csomag és a kohéziós politika között kapcsolat van. Ezzel kapcsolatosan nagyon óvatosan és bölcsen kell eljárnunk, ugyanis ki kell aknáznunk a régi és az új eszköz közötti szinergiákat. Beszéltünk erről tegnap, és az elkövetkezendő napok során is sokszor esik majd erről. Nagyon nagy összegről van szó, amely minden bizonyal komoly beruházásokat tesz lehetővé az elkövetkezendő hónapokban és években. Meg vagyok győződve arról, hogy mi mindannyian, akik itt vagyunk, hasonlóképpen gondolkodunk erről, Hogyha nem sikerül az európai gazdaságot újra fellendítenünk, akkor el fogjuk beszéteni a hitelünket a választók szemében, és minket tesznek majd felelőssé azokért a fejleményekért, amelyekre sor kerül a mandátumunk során. Ami a makroregionális stratégiákat illeti, jelen pillanatban négy ma- makroregionális stratégiánk van, a Balti-tengeri, a Duna stratégia, a Jón-tengeri adriai stratégia és az Alpesi régióra vonatkozó stratégia. Én támogatom a makroregionális politikákat, stratégiákat, de fontos, hogy ezek a stratégiák kézzelfogható eredményeket hozzanak. A balti régiót kivéve, valamint részben talán a Duna régiót kivéve, ez eddig nem történt meg, a többi ugye most indul. Fontos, hogy a makroregionális stratégiákat átültessük megfelelően a gyakorlatban. Nagyon jó elképzelésekről van szó, úgy gondolom. Nem szabad, azonban ellehetetleníteni ezeket a stratégiákat azáltal, hogy túl sok ötletet vetünk fel, és aztán ebből semmi nem valósul meg. Érdekel, hogy ön mit gondol erről. Köszönjük! A Gua részéről kértek szót, Váná asszony, öné a szó. Köszönöm szépen. Köszönöm a miniszter úrnak is a bevezetőt. Én is szeretnék csatlakozni ahhoz, amit az előttem szólók mondtak. Szerintem is a városfejlesztési politikának rendkívüli nagy jelentősége van a szakbizottságunk számára, különös tekintettel, amikor az Európa 2020 stratégia végrehajtásáról van szó. Ezen a területen ugyanis a városok nagyon nagy mértékben hozzá tudnak járulni a stratégia végrehajtásához, és érdekelne, hogy a városfejlesztési menetrenden belül hogyan kívánják megerősíteni a városok szerepét, hogyan kívánják a mozgásterüket kibővíteni, és hogyan próbálják megnövelni a teljesítőképességüket a beruházások területén. A makroregionális stratégiákról is szeretnék szólni, főként a Duna stratégiára gondolok itt, én ugye is osztrák képviselő vagyok. Egyre több jel mutat arra, hogy egy új koordinátori posztot kívánnak létrehozni a Duna stratégia keretein belül. Egy koordinátori funkcióról van szó, amely felette állna a Duna stratégiával foglalkozó irodának, ami ellentmond az elmúlt évek bizottsági politikájának, miszerint a régiók, partnereink a jövőben sokkal inkább önmaguk határoznák meg azt, hogy milyen lépéseket tesznek, és nem lennének alárendelve a DJ régiónak, illetve a régió főigazgatóságnak. Érdekelne, tehát mit gondol arról, hogy egy ilyen koordinátori poszt milyen eredményeket hozhat? Köszönöm, Demato asszony. Köszönöm szépen. Én is nagyon aggódom a Juncker terv miatt. Ezt a tervet sokan dicsőítik, de mégis a jövő szempontjából fontosnak vélik, de én ezzel kapcsolatban konkrétumokat szeretnék hallani, ugyanis azt hiszem, hogy nagyon sok frakció aggodalmait fejezte ki, ugyanis egész egyszerűen nem látjuk a célok, a kohéziós politikai célok főként, és a Juncker terv közötti összefüggést reméljük, hogy nem egymást fedő dolgok lesznek, vagy konkrétan még az is elképzelhető, hogy esetleg valamelyik politikából vesznek el majd pénzt a terv javára. Tehát aztán nem tudom, hogy a végén tényleg annyira fantasztikus lesz ez a Juncker terv. Köszönöm szépen! Ez volt az első kérdéskör. és most majd jönnek a, a többi kérdések a Bizottságtól, de először még a miniszter úr válaszolni fog. Köszönöm szépen a kérdéseket. Azt hiszem, hogy nagyon fontos az, hogy a kohéziós politikáról időszerű vitát folytassunk le, és minél jobban beépítsük a munkánkba ezeket a célokat. Fontos az is, hogy jó terepmunkát végezzünk a programozási időszak elején, azért, hogy aztán később zöggenőmentesebben folyjanak le a programok. Mi azt is gondoljuk, hogy szükség van arra, hogy az administratív kapacitásokról méreható vitát folytassunk, ugyanis ez egy alapfeltétel a megreformált politika végrehajtásához, csak így lehet ugyanis eredményeket felmutatni. Fontos, hogy az adófizetők pénzét bölcsen használjuk fel, ez az, amit a választópolgárok várnak, tól, tőlünk, és ezért nagyon gyakorlatias, megalapozó munkát kell folytat, lefolytatnunk most. Nézzük most a Juncker tervet és ennek a megvalósítását. Ezzel kapcsolatban a tanács úgy gondolja, hogy támogatja ezt a tervet, ezt a csomagot, és A meglévő kohéziós programok kiegészítéséről van szó, tehát a csomag és a kohéziós programok egymást ki kell, hogy egészítsék. Szinte mindegyik frakcióból kérdések merültek fel a stratégiai beruházási tervvel kapcsolatban. Ezzel kapcsolatban pedig csak annyit tudok elmondani, hogy Szerintem a rendelet jókor jelent meg, és várjuk az intenzív munkát a tanácsban is. Nagyon ambiciózus időkorlátokat dolgoztunk ki. A stratégiai befektetési tervel kapcsolatban. És itt lép közbe az önök támogatásának fontossága is, ugyanis az ütemterv valóban nagyon szoros és ambiciózus. Várjuk a konstruktív együttműködést önökkel, és fontos hogy a befektetéseken keresztül működőképessé tegyük a rendszert, és kiegészítsük ezzel a, a kohéziós és strukturális alapok nyújtotta programokat. Ezzel kapcsolatban nagyon fontos tárgyalásokat folytatunk most a tagállamokkal is. Az ECOFIN szintjén. visiem. Tātad jautājums par. Következő kérdés. Az általános ügyek tanácsa számunkra prioritás képező formáció ebből a szempontból. Nagyon nagyra értékeljük az általános ügyek tanácsának végkövetkeztetéseit az olasz elnökség alatt. Ez a hatodik kohéziós jelentésre vonatkozó végkövetkeztetések. És reméljük, hogy a miniszteri szinten minél pragmatikusabb, gyakorlatiasabb vitát tudunk lefolytatni, annak érdekében, hogy konkrét eredményeket tudjunk felmutatni, és hozzáadott értéket tudjunk képviselni a politika, a kohéziós politikára nyitott az általános ügyek tanácsa, tehát elképzelhető, hogy ott fogjuk lefolytatni ezeket a vitákat is. Szeretnénk erősíteni a kohéziós politikát, és a kohéziós politikát nagy várakozások övezik, Éppen ezért számunkra igen fontos az, hogy meg tudjunk felelni a adófizetők elvárásainak. Következő kérdés a makrorégiókra vonatkozik, illetve a makroregionális stratégiákra. Mi meg vagyunk győződve arról, hogy ennek hozzáadott értéke lesz a területi kohézióhoz, és fel tudjuk majd használni a már meglévő struktúrákat, tehát ezek mellett tudjuk a céljainkat megvalósítani. A makroregion nem több pénzt jelent, hanem jobb felhasználását a meglévő pénzeknek és jobb koordinációt. Itt megint csak szeretném felhívni a figyelmet az olasz elnökség által végzett kiváló munkára, az Adriai és Jón tengerhez kapcsolódó programokra, amelyeket a múlt évben el is tudtak fogadni, és ez szeptemberben a tanácsi végkövetkeztetésekben szerepelt. Ezen kívül szeretnénk azt is látni, hogy tanácsi szinten hogyan tudjuk újra indítani a vitákat. A bizottsággal közösen a balti tengeri stratégiát fogjuk kidolgozni, illetve ezzel kapcsolatban 2015. június 15-én és 16-án Rigában lesz egy fontos találkozó. Nézzük most meg, hogy hogyan néz ki a városokra vonatkozó politikánk, agendánk. Fontos az, hogy hozzáadott értéket tudjunk kidolgozni, de még nincsen konszenzus azzal kapcsolatban, hogy a, ennek a politikának pontosan hogyan kellene kinéznie. Ezen kívül tudjuk azt is, hogy mi az, ami szükséges a városi politika területén, és lássuk azt, hogy milyen politikai kezdeményezésekkel lehet ezt a területet konvergálni. A politikákat úgy kell megvalósítani, hogy hatékonyan tudjuk végrehajtani a beruházásokat a városi területeken. És ezt nem lehet egyébként a területfejlesztés politikájától külön választani, ugyanis alapvetően a városi fejlesztési politikának is a divergenciához, a területfejlesztés legfőbb alapelveihez igazodnia kell. Kisebb városok esetében ez éppen úgy igaz, mint a nagyobb városok esetében. A programokat a bizottsággal közösen kell kidolgozni, és más helyi partnerek bevonásával. És ezen kívül fontos, hogy egy egységes városfejlesztési politikát dolgozzunk ki. A mi elnökségünk célja, hogy koordinálni tudjuk a különböző területek között, és ilyen módon tudjuk a városi területek termelékenységét növelni, vonzóbbá tenni mindezt, és beilleszteni a területfejlesztési politikáinkba. Ezen kívül a városi politikai dimenzióba is ezt be kell építeni, és általában a városokra kell figyelni Európai Uniós szinten. Köszönöm szépen. Most folytatjuk a kérdések sorát. Itt először Bogovics úr neve merül fel, öné a szó. E, Köszönöm szépen. Először is Gratulálni szeretnék önnek, tisztelt miniszter úr, azokhoz az eredményekhez, amelyeket Lettország az elmúlt évek során elért. Fontos reformokat hajtottak végre, biztosították a fiskális stabilitást, és ahogyan az elején is elmondta, A kohéziós politika segített többek között Lettországnak abban, hogy kilábaljon a válságból. Értjük tehát az ön álláspontját, és támogatjuk azt. Én szlovén képviselő vagyok, mi kissé kevésbé voltunk határozottak a reformok végrehajtásában, Igaz ez a fiskális stabilitás biztosítására is, éppen ezért Szlovéniát hosszabb ideig sújtotta a válság. Biztos vagyok abban, hogy nekünk önökhöz hasonlóan kellett volna cselekednünk. 47-ről 67%-ra emelték a GDP-jük arányát az EU átlaghoz képest. Szlovéniában nagyon hosszú időbe telt, hogy a jelenlegi átlagot elérjük, ez az Európai Unió átlagához viszonyítva 85%-os. Úgyhogy azt hiszem, ön a megfelelő személy hogy megbeszéljük a kohéziós politika jövőben megmutatkozó kihívásait. Ezt mindenképpen meg kell tennünk, hogyha növelni szeretnénk a versenyképességünket a jövőben. A versenyképesség ugyanis az egyik fő kihívásunk, és önök prioritásként kezelik, amit nagyon jónak tartok, és a harmadik célkitűzésük egy olyan Európa, amely cselekszik, amely megfelelő döntéseket hoz, ez úgy gondoljuk egy kifejezetten jó célkitűzés, sok-sok sikert kívánok Önöknek ezen a téren. Különböző kérdések merültek fel a Juncker csomaggal kapcsolatosan, szerintem nagyon bölcsen kell eljárnunk. Fontos, hogy a kohéziós politika és a juncker beruházási csomag között megfelelő kapcsolat jöjjön létre, azért, hogy az előrelépés gyorsabb legyen. A Juncker csomaggal be szeretnénk ugye vonni a magántőkét a különböző tagállamokban, a beruházásokba, és Említették többen is a fejlesztési menetrendet, ez nagyon fontos, hiszen egyre többen élnek a nagyvárosokban, ami lehetőségeket is terem, de problémákat is felvet. Ami az esetleges gondokat illeti a városi térségekben, a mobilitást, szeretném kiemelni a levegő minőséget, a munkahelyteremtést, valamint a kihívásokat az oktatási rendszerben. A múltban az egyik legfőbb problémát figyelmen kívül hagytuk, ez pedig a biztonság és az integráció. Az elmúlt hónapok eseményei arra a tényre vezethetők vissza, illetve azt mutatják, hogy a nagyobb városokban egyre több probléma mutatkozik meg, a munkanélküliségnek betudhatóan, illetve azért, mert egyre nagyobb csoportok marginalizálódnak a társadalmon belül, erre vezethetők vissza ezek az események. Amikor tehát a várospolitikát végrehajtjuk, nem szabad megfeledkeznünk a biztonságpolitikai aspektusról sem, és szerintem ezt a problémát nem a rendőrségnek, illetve a katonaságnak kellene kezelnie, hanem nekünk azáltal, hogy a városfejlesztési politikánk során sikereket ér, eredményeket érünk el. Szeretném megkérdezni, hogy ön mit gondol a nagyvárosokban a uralkodó biztonsági helyzetről. Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm a miniszter úrnak, hogy eljött hozzánk, és eszmecserét folytat velünk. Sok kérdés merült fel a Juncker csomaggal kapcsolatosan, ön adott egy-két választ is. Nekem egy konkrét kérdésem lenne. Ön eh, az ambiciózus menetrendről, ütemtervről beszélt, és másrésztről a szakbizottságunk részéről fontosnak tartjuk azt is, hogy a regionális hatóságokat bevonják E rendkívül nagy beruházási csomag tervezésébe. Hiszen az Európai Unióban a beruházások kétharmadát a helyi és a regionális hatóságok végzik el, így úgy gondoljuk, hogy nagyon fontos lenne őket bevonni a tervezésbe is. A konkrét kérdésem tehát az, hogy ön és a lettsoros elnökség mit kívánnak tenni annak érdekében, hogy arra bírják a tagállamokat, hogy ne csak saját tervet készítsenek, hanem hogy a beruházásokról születő döntés hozatalkor bevonják a folyamatban a helyi és regionális hatóságokat is. Úgy gondolom ugyanis, hogy ez a lépés kulcsfontosságú a siker érdekében. Köszönöm. Köszönjük szépen, Rossz úr. Köszönöm szépen. Szeretettel üdvözlöm Önt, miniszter úr, és szeretném megragadni a lehetőséget, és sok sikert kívánni a soros elnökség betöltéséhez. Sok-sok kérdést felvetettek a kollégák, ön válaszolt is rájuk, ezért még csak egy, már csak egy kiegészítő kérdést szeretnék feltenni. Mi az elnökség programja az integráció témakörében? A kérdésem az, hogy hogyan kívánják kezelni a 2020-as stratégiát, mi úgy gondoljuk, hogy az Európai Bizottság erre vonatkozó közleménye jövő hónapra várható, tehát a kérdésem az, hogy a már meglévő ütemtervet meg tudja erősíteni a programjuk szempontjából. Köszönöm, köszönjük. Balcó úr a következő. Elnök asszony, köszönöm a szót. Én is a Juncker tervvel kapcsolatban szeretnék kérdezni, amit többen felvetettek ez egy nagyszabású nagyon jól hangzó terv kicsit talán propaganda jellegű miért ne hangzana jól three hundred and fifteen milliárd euró gazdaságösztönző alap egymillió új munkahely de nézzük azt hogy az európai unió sixteen milliárd eurója az milyen forrásból fog származni egyszerűen arról van szó hogy a költségvetésben meglévő adott tételeket szépen átnevezünk hogy íme ez most a juncker gazdaságösztönző csomag. a másik kérdés hogy az európai befektetési bankkal együtt ugye még five milliárd jön ez twenty one és azt várjuk hogy a magánbefektetői szektor ezt meg fogja fifteen szörözni egy ilyen konkrét szám jelenik meg tehát úgy gondoljuk hogy kutatásfejlesztésre is oktatásra a magánszektor ennek tizenötszörösét oda fogja adni? nem érzi azt miniszter úr hogy azért ez a jól hangzó gazdasági program valójában illúzió egy kicsit csodavárás? és végül hogy érzi miniszter úr ebben a tekintetben a lett elnökségnek milyen konkrét feladatot lát hogy ez a juncker csomag elinduljon? köszönöm szépen! Thank you. Madame Köszönöm, Smalkova asszony. Vasani pán miniszter. Köszönöm szépen, miniszter úr. Nagy örömmel hallottam, hogy támogatja a makroregionális stratégiákat. Itt ülök. Egy kérésem lenne a lett elnökséghez. Lengyel, magyar, román kollégáim, és én Szlovákiából származom, azzal igyekeznek, hogy legyen egy Kárpát-medencei stratégia, mert azok az országok, amelyek e térségben helyezkednek el, már korábban együttműködtek, tehát nem nulláról indulnánk. És hogyha egy ilyen stratégia lenne, akkor az együttműködésünk még jobb lehetne. Sőt, segíthetnénk egy újabb országnak, Ukrajnának környezeti okokban is, a határon átnyúló együttműködés terén, de sok egyéb területen is. A kérésem tehát az, hogy ön az elnökségi ország képviselőjeként támogassa a Kárpát-medencei stratégia kialakítását. Köszönöm. Van-e más kérdés? Képviselők? Na, Úgy látom nincs. Akkor a miniszter úrnak újra megadom a szót, hogy megválaszolja a második kört. Tātad es eh, gribētu... Eh, Köszönöm szépen a kérdéseket. A személyes jellegű kérdéssel kezdtem, amelyet eh, Bogovics úr kérdezett, a biztonsági kérdések. Az elnökség elején voltak a szörnyűséges párizsi események, és rugalmas elnökség lévén némileg módosítottuk a prioritásainkat. Az európai belső biztonság az egyik legkiemelkedőbb prioritása most. A belügyi és külügyi miniszterek elhatározottsága alapján is. erre vonatkozó állásfoglalást fogunk kidolgozni. Lehet, hogy nem eh, abban a sorrendben válaszolom meg a kérdéseket, ahogy feltették, de ha lehet, akkor a Juncker tervet a végére hagynám. A Kárpát-medencei stratégia. Nos, alapvetően támogatom egy, ezt az együttműködését, illetve az együttműködés stratégiáját. A balti térség stratégiája a balti tengeri térségből érkező EP képviselők együttműködéséből indult ki, és az önök munkájához kiváló alapok vannak a Visegrád csoport a lehetséges együttműködési stratégiát már megalapozhatják. Miért ne? a 2020-as stratégia és a menetrendje, az ambiciózus menetrend határidők. Tehát par uh, 2020 stratēģiju uh, un šī mērķa sasniegšana ir atkarīga no jaunās ekonomikas. Nos, hogyan fogjuk elérni a stratégia célkitűzéseit, ez természetesen az irányítási struktúráktól függ, a különböző intézkedésekről, finanszírozásról. A kohéziós politika az eddigiek során jelentős mértékben járult hozzá a 2020-as európai stratégia célkitűzéseinek eléréséhez, és a reform pedig alapvetően javította az európai szemeszterhez való és az európai beruházási tervekhez való kapcsolódást. A kohéziós politika ezért kiemelten fontos. A tavaly október 19-én a miniszterek megtárgyalták a kohéziós politika szerepét a 2020-as Európai Stratégia félidős áttekintése során. Az olasz elnökség jelentős munkát végzett, és szeretnénk építeni erre. A 2020-as stratégia bizottsági közleményére is erre ez mind valóban nagy szükség is van. A 2020-as stratégia áttekintése meghatározta, hogy a stratégiának átfogónak, hatékonynak kell lenni, és a tanács erre vonatkozó információt átad, remélem az együttműködés önökkel, különösen az önök szakbizottságával hatékony lesz, és kimondottan jó. Az önök szakbizottsága a kohéziós politikában igen elkötelezetten vett már részt az európai szemeszter során is, a 2020-as stratégia félidős áttekintésében is. Tātad eh, vēl eh, jautājumi par eh, programmas ieviešanu. Volt egy kérdés a programidőszakról és a szempontjairól. Ahhoz, hogy a a 2015-ös költségvetést és a pénzügyi keretet elfogadjuk, több éves pénzügyi keretet, a 2000, ahhoz a 2020-ig tartó közös irányítási programot is el kell fogadni. Azt kell biztosítsuk, hogy ezek a programok végrehajtása mielőbb megtörténjen. Lehet, hogy a menetrendet nagyra törőnek tartják, de reméljük, hogy konstruktív módon önök is segítenek nekünk e kérdések gyors megoldásában. A közös erőfeszítésekkel biztosíthatjuk a programok biztos elindulását, a beruházások európai régiókba és gazdaságaiba való áramlását. Tá, un e, tātad vēlreiz par e, Juncker e, investīciju plānu. Akkor nézzük a Juncker féle beruházási tervet. Sākot darbu pie šī plāna, es bieži. Nyilvánvalóan üdvözöljük a tervet, ez fontos. A e gyermekkorom egyik anekdotája jut mellesleg ilyenkor az eszembe. Volt egy falu, ahol sok féle ember lakott, és még soha nem látott egyikőjük sem elefántot. Kíváncsiak is lettek, hogy mi az, hogy elefánt, mindegyiknek volt valami elképzelése arról, hogy az milyen, mm. és eh, a, az idősek elhatározták, hogy egy delegációt, egy csoportot küldenek, hogy találjanak egy elefántot, rajzolják le, és akkor mindenki tudja, hogy hogy néz ki az elefánt. Mert hát azért ez így nem helyes. Úgyhogy két embert küldtek el, akik egy héten át kerestek, és végre találtak egy elefántot. Lerajzolták, visszahozták a faluba a rajzot, és mindenki meglepődött, mert arra gondolt, tehát ők másként képzelték el az elefántot, mindenki csalódott volt. És az emberek Mikor lefeküdtek, másnap egy sor képet láttak arról, hogy mi az elefánt. Persze ezek egészen másnak tűntek, az igazi eredeti rajzokhoz semmi köze nem volt. Úgyhogy így tették tönkre a valódi elefánt képét. Nos, én látok némi párhuzamot amikor Katainen urat arra kértük, hogy rajzolja le az elefántot, azaz a stratégiát, akkor nem volt még semmiféle elképzelésünk erről. Most viszont azt látjuk, hogy ez az elefánt, amit a bizottság lerajzolt, valójában milyen. Most kezdünk el vitatkozni arról, hogy, hogy hogyan fogjuk fel, hogy honnan lesz a pénz, magánszektorból, regionális hozzáférés lesz, e kiket vonunk be. De ez a lényeg, hogy különböző szinten megtárgyaljuk ezt a stratégiát, és akkor fogjuk megérteni, hogy mit akarnak a tagállamok. És ha ezt látjuk, akkor lesz az életképes terv, akkor lesz egy olyan tervünk, konkrét tervünk, amely célba visz. A legnagyobb kihívás ebben a kontextusban az a modern technológia, nem a modern technológia alkalmazása, hanem az, hogy ez az elefánt egy ne szülött legyen, egy nem létező, képtelen teremtmény. Hanem olyan legyen, amire terveztük tisztában vagyok azzal, hogy az erre vonatkozó viták rendkívüli kihívásokat is tartalmaznak, de bízom az önök a ház támogatásában. Tudjuk az elvárásokat a bizottságtól, a közigazgatási viták is folynak már az adminisztrációban. Reméljük, hogy egy működőképes megoldásra jutunk. Tudom, hogy ez már a politika tere, és sajnos konkrétabbat nem is tudok ezzel kapcsolatban mondani, februári vagy márciusi ECOFIN tanácsülését megelőzően. De ezt tudjuk, hogy ez egy stratégiai beruházási terv, és nem fedi le, nincs átfedés a meglévő eszközökkel kiegészíti azokat. A pénz pedig, a források az alapba a magán szektorból, tehát magánfinanszírozásból származik, a miniszterek majd beruházási projekteket kell, hogy meghatározzanak és az eddigi projektek a 315 milliónál jóval többre rúgtak. A finanszírozást, mint mondtam, azonban azonban magánintézményektől várjuk. Magán beruházóktól, a piac magánszereplőitől. Az Európai Beruházási Bank lesz az, aki ki kell, hogy válassza, meg kell, hogy szűrje, talán a Nemzeti Beruházási Bankokkal, vagy egyedül. Ez még a részletkérdés, amit tisztáznunk kell. Ezt követően pedig a pályázati kiírások kerülnek sorra, a projekttervek benyújtása, és ösztönözzük a részvételben a magánberuházókat. Nem csak a projektek a cél, hanem az is, hogy tulajdonképpen a piacot alakítsuk át, hogy erőteljesebb legyen, hogy a kapcsolatok jobb legyenek, és szeretném az elnökségünk prioritásait is itt az emlékezetükbe idézni a két piaci elemre, az egyik a digitális program, a digitális belső piac, ezt próbálj, ebbe próbálunk életet lehelni a közös digitális piacba, és az energiapiac a másik prioritás, ami kapcsolódik ehhez. Ez csak néhány elem természetesen, ami a beruházási terv részét képezheti. De beszámolni csaj, sajnos csak azt követően tudok a részletekről, amikor az ECOFIN tanács döntött. Köszönöm. Thank you. Thank you, Minister. Köszönjük szépen, köszönjük a miniszter úrnak. Úgy tűnik, hogy lesz még egy találkozónk, amikor majd folytathatjuk az eszmecserét, miután megszülettek a döntések az ECOFIN ülésen. És amikor már konkrétabb kérdéseket is fel tudunk tenni. A Regi Szakbizottság közben folytatja a munkát, lesznek ülések, mi is folytatunk eszmecserét a beruházási csomagról a magunk körében. Ha több kérdés nincs, a miniszter úr felé a kollégák részéről? Úgy látom nincs. Akkor nagyon szépen köszönöm, hogy a miniszter úr eljött hozzánk, köszönöm, hogy bemutatta a lett soros elnökség prioritásait a regionális és kohéziós politika területén. Mindannyian nagyon sok sikert kívánunk az elnökség betöltéséhez, és számíthat a teljes körű támogatásunkra. És arra is számíthat persze, hogy sok-sok kérdést fogunk önnek szegezni, és nyilván lesznek meglátásaink majd a soros elnökség betöltésével kapcsolatban is. Köszönöm szépen, és sok sikert! Köszönöm, köszönöm elnök asszony! Nagyon nagyra értékelem az, a meghívást, és előre is köszönöm az együttműködést a szakbizottságok részéről. Remélem, hogy sikerül az eddigiekhez hasonlóan is jól együttműködnünk a szakbizottsággal. Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm a képviselőknek is. A viszontlátásra! Kedves kollégák, 10 óra 30-kor kezdjük a szavazást, elköszönök a vendégeinktől, és utána folytatjuk a napi rendel. Okay, dear colleagues, we are ready for... Kérem, hogy mindenki készüljön elő a szavazásra. A mai napom a 2013-as általános költségvetés mentesítéséről fogunk szavazni, az Európai Bizottságról van szó ebben a jelentésben. A KONT szakbizottság jelenleg készíti a mentesítési jelentését a 2013-as költségvetéssel kapcsolatban. A KONT szakbizottság kérte, hogy február 10-éig küldjük meg a véleményünket, a REGI szakbizottság koordinátorai támogatták a raportőr személyét, aki jó magam voltam, és én pedig december 3-án ezt be is terjesztettem. December 11 volt a módosítások beterjesztésének határideje, és 38 módosítás érkezett a jelentéshez. Ezeket benyújtották, majd az árnyékjelentéstevőkkel és az összes tanácsadóval egyeztetve, 8 kompromisszumot javasoltam, és szeretném megköszönni a Regi Szakbizottság tagjainak kontribúcióját, a különböző módosításokat, valamint a kollégáknak is szeretném megköszönni, hogy a kompromisszumok kidolgozásában részt vettek. Most az lenne a javaslatom, hogy térjünk rá a szavazásra. Mindenkinek van szavazó listája? Most pedig elektronikus szavazás próbát tartunk, és akkor kezdhetjük az egyes kompromisszummal. Ki az, aki támogatja? Ellene? Tartózkodók? Elfogadva. Kettes kompromisszum mellette ellene, tartózkodók, elfogadva. Következik a hármas kompromisszum, mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. Tizenegyes módosítás, ki az, aki támogatja, ellene tartózkodók elutasítva. Négyes kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. 15-ös módosítás mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. Ötös kompromisszum, mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. Hatos kompromisszum, mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 28-as módosítás mellette ellene tartózkodók elutasítva. 29-es módosítás, 29-es mellette ellene tartózkodók elfogadva. 9-es módos kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. 30-as módosítás mellette ellene tartózkodók elutasítva. Hetes kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. Nyolcas kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. Most pedig a végső szavazás következik. Kérem, elektronikusan fogunk szavazni. Megnyitom a szavazást. Megnyitom a szavazást. I close the vote. Lezárom a szavazást. hárman szavaztak mellette, egy valaki ellene. Igen, tessék. Thank you. I... Köszönöm szépen. Csak annyit szerettem volna biztosítani, hogy vajon regisztrálták-e a szavazásomat, mert elvesztettem a szavazókártyámat. Igen, igen, tekintetbe vettük. Köszönöm szépen, igen, ön is mellette szavazott, tehát akkor 34-en szavaztak mellette végül. Nagyon szépen köszönöm, köszönöm mindenkinek a munkát. Thanks. So we uh, we have to approve the coordinators' decisions. Most pedig el kell fogadnunk a koordinátorok döntéseit. Mindenki megkapta ezeket? Mindenki megkapta? Elfogadjuk? Igen. Akkor elfogadottnak tekintjük a koordinátorok döntéseit. Egyéb kérdések vannak-e? Nincsenek. Akkor most szeretnék emlékeztetni arra, hogy a következő ülésünk február 26-án csütörtökön lesz 9 órától reggel, egészen 18 óra 30 percig. Köszönöm szépen a tolmácsok munkáját, és mindenkinek köszönöm a munkáját, lezárom az ülést. Thank you. Thanks, Carla. No, not That was a, a good voting list, and don't forget your card. Thank you. Thank you so much. I do this all the time. <laughs>